that's provisional because of Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok! Ha nincs ellenvetés, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintem. Nincsenek elnöki közlemények úgyhogy jóvá kell hagynunk az október 21-i ülés jegyzőkönyvét, amennyiben nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, most pedig áttérünk a szavazásra. Szavaznunk kell a trialógus során elfogadott szövegváltozatban. Először egy próba szavazást teszünk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Azt hiszem, hogy akkor a próba rendben van. Most pedig akkor a tényleges szavazásra kerül sor, a trialógusról. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 85 in en mellette, 16-an ellene szavaztak, ezzel elfogadjuk, elfogadtuk, és öten tartózkodtak. Így akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük. Köszönöm szépen. Meeting is closed.